ő felsége a holland király köszöntésére, aki ma felszólal. Ezért most megszakítjuk az ülést egy pillanatra. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Willem Alexander. Willem Alexander, Hollandia királya, ő felsége. Köszönöm szépen. Kérem foglaljon helyet. Felség, nagy megtiszteltetés az Európai Parlament számára, hogy üdvözölhetjük Önt. Jó hagyomány és, mint mondottam, különleges megtiszteltetés, hogy a soros elnökség országának államfőjét fogadhatjuk. Köszönjük, felség, hogy követi ezt a hagyományt. Ön nem az első holland államfő, aki az Európai Parlament soraiban felszólal. Emlékszünk az előző holland elnökség idejére, amikor ő felsége Beatrix királynő szólalt fel az Európai Parlamentben, az ön édesanyja, és nagyon örültünk, hogy ön is folytatja ezt a hagyományt. Az Európai Parlament és a holland elnökség nagyon ö, sűrű időkben kell, hogy szorosan együttműködjenek az Európai Unió továbbvitelében, és köszönjük felség, hogy eljött hozzánk ezen nehéz időkben, és köszönjük, hogy megtartja beszédet, parancsoljon. meneer de voorzitter. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők. Számomra különleges élmény, hogy itt lehetek a holland elnökség idején, az Európai Unió holland elnöksége idején. Önök, képviselők, képviselik az Európai Unió polgárait, az ő igényeiket, várakozásaikat képviselik, de képviselik az ő aggájaikat és félelmeiket is reményeiket, ideájaikat, de egyúttal csalódottságukat és, és dühüket is. Minden, ami az európai választókat mozgatja és foglalkoztatja, az itt elhangzik, és meg kell hallgatassék. Önnek, önöknek nagyon komoly feladata van, és nagyon nehéz feladata. Különösen most, amikor Európában hidegszelek fújnak. Sok dolog, ami számunkra, európaiak számára értékes, kihívásokkal kell szembenézzen. Két hónappal ezelőtt éppen itt Brüsszelben szélsőséges támadások 32 ember életét követelték, különféle nemzetiségű emberekét. Ma gondolunk rájuk, azokra, akik életüket vesztették, amennyire lehet, és igyekezünk el segíteni a családtagjai életének helyreállásában. Itt Brüsszelben, ott, ahol Európa szíve dobog, ott történt a csapás, csak úgy, mint egy éve Párizsban, és más országban és városokban, Ankarában, Aleppóban, Beirutban, Bagdadban, Szuszpában és Lahorban. Az erőszak és az elnyomás több millió ember életét érinti Európa környékén is, és fenyegeti a társadalmakat. Sok tízezer ember kénytelen elmenekülni otthonából, és hatalmas mennyiségű migráns kell befogadjon egy sorország, Libanon, Jordánia, Törökország és több afrikai ország viseli a fő terhét ezen hullámoknak, ám az Európai Unió tagállamai is ki vannak téve a menekült válságnak, egyes országok jobban, mint mások. A tagállamok társadalmi teherbíró képessége és a szolidaritás a kerül próbára ezen kihívás révén. Az emberek védelmet akarnak, egy olyan helyre vágynak, ahol otthon érzik magukat. Ahogy a német filozófus Rüdiger Szafranszki írta, mi tudunk, mi lehet, hogy globálisan utazunk és kommunikálunk, de nem tudunk globálisan élni vagy lakni. Csak otthon lakatunk, itt egy helyen, vagy ott egy helyen. Fontos, hogy a, a saját otthonra vonatkozó emberi igény kielégülhessen. Nagyon sok európai számára saját hazája, saját állam adja ezt, a, ezt az otthont, amelynek ismeri a történelmét, hagyományait, szokásait. Ez igaz arra, akik a holland királyság európai részén élnek. A hollandok szeretik hazájukat, büszkék. Erasmus, Grócius, Spinoza, Rembrandt, Van Gogh, Cornelis Lely és Johan Cruyff hagyományára. Ám miközben mindenki szereti a saját hazáját és ragaszkozik hozzá, sosem szabad megfeledkezni arról, hogy a szélesebb európai civilizáció tagjai vagyunk, közös kultúra népei, és ezeket, meg kell, ezeket az értékeket meg kell őrizzük. A görögök vetették le a demokrácia magvait, amelyek ma szárba szökkentek. Az olaszok hozták létre a reneszánszt és a tudományos gondolkodás, kultúra magba tették el. A francia emigráns Christophe Planten adta ki a 16. században az első holland szótárakat hazámban. Német és francia gondolkodók, mint Leibniz és Voltaire fektették le a felvilágosodás alapjait, és brit és lengyel szövetségeseink voltak azok, akik nagy véráldozatok árán kiharcolták a holland függetlenséget a II. világháború végén, 44-45-ben. Ám nagy eredmények ritkán adódnak csak nemzeti kereteken belül. Annál erősebbek vagyunk kultúránkban, minél inkább szövetkeznek államaink és országaink. Területeket el lehet egymástól határolni, a kultúrákat azonban, a kultúrát azonban nem. Európa tehát egy civilizációs ideált is képvisel. A személyes szabadság, az emberi méltóság, az egyenlőség, a szolidaritás értékeit képviseli. Édesanyám két alkalommal beszélt e, házban, 1984-ben és 2004-ben. Emlékeztetett beszédében azokra a válaszolásokra, amelyek a fiatalok fordultak a 60-as évek elején Európa felé. Ami akkor nagyon konkrét kézzelfogható építőkövekkel indultak, az acéllel és a, a, a szénnel, abból nagyon komoly értékek születtek, új energia, új béke született ebből. Én 1967-ben születtem, az én nemzedékem számára a meghatározó időpont 1989 volt, amikor a kelet és nyugat-európai közötti falak leomlottak, úgy tűntek ezek örökké fennállnak majd, és meghatározta eltűnés életünket a hidegháború vége egy új korszak kezdetét jelentette, új kapcsolatok létrejöttét tette lehetővé. Világosá vált, hogy az európai országok közös felelősséggel és feladattal bírnak. Ugyanakkor be kellett látnunk valami mást is lassan, hogy Európa helyzete a világban egyik nemzedékről a másikra megváltozott. Európa már nem magától értetődően a hangadó meghatározó erő. Nem a világ közepe már Európa, sem gazdasági, sem geopolitikai szempontból, sőt kulturális szempontból sem. Azok az értékek, amelyeket egyetemlegesnek gondolunk, nem magától értetődőek mások számára, és sok, a világ sok részén ezeket fenyegetik is. Tehát csak közös hagyományaink és révén tudjuk a társadalmainkat fenntartani és megőrizni, nem a múlt felé fordulva, hanem a jövő felé. Ezekben az időkben meg kell kérdezzük magunktól, fontosan milyen Európa mellett állunk ki. Mire lehetünk még büszkék Európára gondolva? Sokszor esik szó a problémákról, a nehézségekről, az aggályokról. Ám éppen ezek az aggályok, ezek, ezek, ezeket az európai együttműködés összefüggésében kell vizsgálnunk és megoldanunk semmi sem tűnik el olyan könnyen, mint a béke. A, Suk a Schumani deklaráció óta egyetlen tagállam sem harcolt másik tagállam ellen. A jogi keretek között folynak le az államok közötti viták. Én vagyok, az én generációm az első, amely azzal a szerencsével bír, hogy háború nélkül Európában nőhetett fel, és ugyanazt a szerencsét kívánom a következő nemzedékeknek is. Az európai integráció melletti kiállás döntés volt a közös, szabad, nyílt társadalmak mellett és a közös jogi keretek mellett. 500 millió európai a, megosz, a közös értékek uniójában élhet. Ezeknek az értékeknek a, kitölt, a, a megvalósítása persze nagyon sok vitával és érzelemmel jár, sokszor heves vitákat jelent ez itt a, parlament, itt a parlamentben is mert az absztrakt értékek tényleges jogszabályokkal való alakítása nagyon sok vitával jár. Nagyok lehetnek a nézetkülönbségek is. És ezt sokan Európa gyengeségének tekintik ezeket a jeleket, holott éppen ez Európa erejének a jele. A kritikus gondolkodás, a vita, a reflexió, a véleménykülönbségek megjelenítése, a demokratikus ellenőrzés az, ami erősé tesz bennünket. Csak a diktatúrákban nincs közvita. Miért olyan fontos, hogy együtt maradjunk, együtt dolgozzunk? Magától értetődő lehet a válasz. Mindig a jobb együttműködésből születnek a jó eredmények. Jól mutatja, ez, jól mutatja ezt a menekült hullámok kezelése, a terrorizmus, a, a kriminalitás, a, a, bűnözés, az embercsempészet, az energiállátás, a klímaváltozás elleni harc, a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a 22 millió munkanélkül európai számára mind-mind olyan kihívások, amelyeket közösen lehet megoldani, és azt is látni kell, hogy mi a szabadság reménysugar vagyunk a világ többi részén. Erasmus írta 500 évvel ezelőtt, semmi sem könnyebb, mint a megosztottakat legyőzni. Európa sokféleségében egységes. Minden hozzájárulás egyedévé teszi. Az európai csokor nem lehet egységes a, a, a spanyol szegfű nélkül, a francia lilium nélkül, a dán margaréta nélkül, a német búzavirág nélkül, az osztrák ö, gyopár nélkül, a horvát írész nélkül, a holland és magyar tulipán nélkül, és az angol rózsa is beletartozik ebbe a csokorba. Európa magasra, büszkén tarthatja magasra a fejét, ám nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy elfogadjuk a kritikát, és önkritikusak is legyünk. Európa nem erősség Európának az, hogy előre meglássa a kihívásokat. Sokszor csak akkor lépünk, amikor már végképp szükséges. Ez igazat a bankválságra is, és a munterős válságra is, amikor megérkeztek Szíriából és máshonnan a menekültek tömegei. Európa tehát nem nagyon erős abban, hogy előrelássa a problémákat. Európa tőlük nem mozdulhat gyorsabban, mint ahogy a tagállamok mozdulhatnak. Az együttműködés az Unió és a tagállamok között, e parlament és nemzeti parlamentek között adhat választ az új kihívásokra, amelyek a kihívások nagyobbak, mint valaha. És megkövetelik azt is, hogy Európa együttműködjön és működjön. Ugyanez igaz a gazdaság erősítésére. A fiatalságunk a jövő tőkéje. Nekik kell jó jövőképet, lehetőséget kínálnunk. A belső piac potenciálja, kihasználta potenciálja 1,4 trillió euróra rúg. 60 évvel az első piac létrejött, közös piac létrejöttem, van még itt tennivaló. A gazdasági és társadalmi kilátások nagyon fontosak mindenki számára. És ez csak a gazdasági növekedés a belső piac erősítése révén javulhat. Ugyanakkor közös jogi kereteket kell teremtenünk, ahol mindenkinek egyenlő esélye van. Az a jog, hogy máshol lehet, más tagállamban lehet tanulni, dolgozni, vállalkozni. Fantasztikus eredmény és vívmány. Ám nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat sem, akik otthon maradnak. Azokat, akik nem plusz lehetőséget látnak az európai integrációban, hanem növekvő versenyt. Európa mindenkié azok is, akik kiteresztik szárnyaikat, azok is, akik otthon maradnak, és látják, hogy mások lépnek előre. Sokan aggája figyelik azt, hogyan vezetik Európát, sokan Brüsszelt egyfajta mumusként látják, olyanként, aki beavatkozik saját ügyeikbe. Európa képét, tehát fenn kell tartani az európai projekt továbbvitelét, de csak úgy, mint egy stabil hídépítésénél, mindig figyelembe kell venni az építő során, hogy milyen anyagi korlátok állnak fenn, a feszültségi erőket, a fizikai erőket nem lehet figyelmen kívül hagyni, nem szabad túllépni egy törésponton, amikor építkezünk. Tehát a tartóerő erősítésében az európai intézmények építésekor is figyelembe kell, figyelembe kell lenni, az európai parlamentben is. A válasz az kell legyen, hogy nem több jogszabályt kell hozni, hanem jobban működő jogszabályokat. Közös együttműködés, közös fellépést kell az emberekhez közel meghozva a döntéseket továbbvinni. Az Európai Unió működőképessége megköveteli, hogy az emberek kulturális identitását is megőrizzük, agájaikra választ adjunk állampolgárok csak akkor lehetnek európai állampolgárok, hogyha saját hazájukra, városukra, falujukra büszkék lehetnek. Európa a konyhaasztalnál kezdődik. Egy büszke európai csak akkor lehet büszke európai, hogyha büszke francia, lengyel, finn, portugál, bolgár, brit, görög, német vagy holland is lehet egyben. Egyetlen politikai rendszer sem működhet, akkor, hogyha nem kötődik szorosan a közvéleményhez. Az Európai Unió nem lehet egy elitista projekt, a tagállamok minden polgára otthon kell érezze magát az Európai Unióban. Az Európai Unió mindannyiunké. A egyetemi tanáré, a teherautó sofőré, a kisvállalkozói, a munkanélküli, a nyugdíjba vonult a gyári munkásé, a menekülté, az iskolából kilépőé is kell legyen. Minden évben három európaiból egy átutazik másik európai országba, kettő azonban nem. Erre a kettőre is gondolnia kell. Ő is kell, hogy szóljon az Európai Unió. Azokhoz, akik inkább otthon maradnak, és nem utaznak másik országba. Az Európai Unió közvetlenül választott testületeként önök rendkívül felelősséget viselnek. Saját választóik felé, ám sok azok felé is, akik nem szavaznak európai választásokon, csak a nemzeti választásokon. A választások és népszavazások eredménye én, az én hazámban is sokszor bonyolultabbá teszi az európai együttműködést, ám az európai történetet csak együtt tudjuk megírni, velük együtt. Választók és választottak együtt írhatják ezt, Európában és a saját hazájukban is. 60 évvel ezelőtt az európai együttműködés elkezdett egy hidat építeni jövőbe. Eleinte ez a híd csak egy kis szűk átjáró volt, ám az évek során egyre szélesebbre épült, és egyre nagyobb ambíciókat határozott meg. Fontos, hogy fenntartható legyen ez az építkezés, attól függ, hogy elég erősek lesznek a kötőelemek, a, a pillérek, egyben tudjuk-e tartani ezt a hidet. Lényegileg önöktől függ ez, az európai polgárok képviselőjéként önökkel képviseljék e polgárok sokféleség. És bármilyen nagy is ez a sokféleség, és bármilyen nagyok is a különbségek közöttünk, sokkal több az, ami egységesít bennünket. Tiszta szívemből kívánok ebbeli munkájukban nagyon sok sikert.